és szakbizottság ülését. Kérem, hogy nézzék el nekünk, hogy a koordinátorok ülése hosszúra sikerült, ugyanis a koordinátorok a dolgok közepébe csaptak, és egy élénk vita folyt a benyújtott módosítású javaslatokkal kapcsolatban. Cet après-midi, nous avons pu beaucoup avancé. Ma délután nagyon nagy előrelépésre tettünk szert. Kérem a kedves és bájos hölgyeket, hogy ha beszélgetni szeretnének, akkor kívül tágasabb. Nos, ma délelőtt nagyon nagy eh, előrelépést tettünk, úgyhogy minden mást megtárgyaltunk a renden, kivéve a 2013-as általános költségvetést. Nos, elkezdtük megbeszélni a koordinátorokkal a módosítások megvitatását. Ma délután este és holnap folytatjuk majd ezt. Na most én azt javaslom, hogy a Költségvetési Bizottságnak egy rövid ülése, nyitott ülése legyen, és én azt javaslom, tehát, hogy ez egy többé-kevésbé rövid ülés legyen, hogy minél gyorsabban folytathassuk a koordinátorok ülését. Úgyhogy azt kérem jelentéstevőnktől, Giovanni Lavillától, aki a költségvetési jelentéstevő, hogy vezesse be a témát, aki szeretne hozzászólni, hozzászólhat, és aztán utána a koordinátorok ülése következni. Giovanni, tessék. Eh, siamo dopo Köszönöm. l'ultima plenaria nella quale il Consiglio... úr, most már ugye benyújtotta a tanács is a saját tervezetét, és elkezdtük megvizsgálni ezeket a számokat, szimulációkat is végeztünk, figyelembe véve a kollégák által benyújtott módosítókat, nyilván a szakbizottságokban és a frakciókban is. Hát az a helyzet, hogy 1500 módosítót kaptunk, 544-et a bizottságoktól, és 480-at a képviselőktől, és kb. 500-at pedig a frakcióktól. A tavalyi évhez képest ez egy picit kevesebb módosító, de ami nekem tetszik, és ezt szeretném is kihangsúlyozni, az a következő. A szakbizottságok az idén kiváló munkát végeztek, mert nem csak a tematikus prioritásokkal foglalkoztak, amelyek a saját szakterületükre tartoznak, hanem a negatív prioritásokra is oda tudtak figyelni, tehát azokra a helyekre, sorokra, ahol megtakarításokat lehet elérni. És ez az előzetes munka nagyon jó, mert lehetővé tette számunkra azt, hogy lássuk, hogy az egyes frakcióknak például mi a stratégiája, hogyan különböznek ezek a stratégiák a közös stratégiától, hogyan tudunk eljutni egy közös, egységes stratégiához. Gondolom mindenki emlékszik arra, hogy az első két állásfoglalásban, amelyet elkészítettünk, kiemeltük, hogy melyek a saját prioritásaink, a növekedés, a fejlődés, a foglalkoztatás, és különösképpen a fiatalok foglalkoztatása, valamint az Európa 2020-as célkitűzések, tehát ezeket soroltuk fel. A tematikus prioritásokhoz képest nagyon jó ezt most újra látni azokban a módosítókban, amelyeket a kollégák benyújtottak. És a tanács olvasata is hasonló. Hát az igaz, hogy azért vannak különböző problémák az egyes fejezetekben. Nyilván a legproblémásabb az 1A fejezet, mert Hát az az igazság, hogy itt nagyon eltérőek a frakciók álláspontjai. A frakciók közül kettő van, amely szeretne a több éves keretek maximuma alatt maradni. Van egy harmadik frakció, amely azt kéri, hogy a rugalmassági eszközhöz hozzá lehessen férni, annak érdekében, hogy az ITER projektet finanszírozni lehessen, anélkül, hogy a hetedik kutatási keretprogram úgymond megszenvedje ezt. És még mindig az egyes A alfejezetről mondom, hogy itt vannak további frakciók, amelyeknek a megközelítése más. Egy-két helyen, egy-két költségvetési soron növekményt szeretnének látni. Ami az 1-es B alfejezetet illeti, a helyzet itt teljesen más. Van egy általános álláspont, tulajdonképpen a kifizetések, tehát amit a tanács megnyírbált, azt helyreállítanánk, de az egyes frakciók megközelítése az azért más és más. Tehát mindenki másként határozza meg, hogy hogyan gyakoroljunk nyomást a tanácsra, hogy ezeket a csökkentéseket ne eszközölje. Na most ebben az irányban ugye még arról is említést kell tennem, hogy vannak bizonyos fenntartások a frakciók részéről, hogyan erősítsük meg a parlament álláspontját, és így tovább. Hát erről beszélnünk kellene mindenképpen, mert egy-két esetben szinte provokatív helyzet alakul ki a tanácssal szemben. Aztán a kettes fejezet következik. A szakbizottságok álláspontja nagyon határozott, és az lehetővé teszi, hogy a költségvetés tervezett számai alá menjünk. Például az export és egyéb területek esetén, tehát van egy-két más sor is. A hármas A alfejezetben van egy olyan téma, amelyen foglalkozni kell, ez pedig az a döntés, amit az elnökség és a tanács elnöksége hozott meg a Schengeni témában. Itt is öt dossziéról van szó, a költségvetési eljárásban ez öt dossziét érint. Ugye volt egy döntés, hogy a Schengeni irányítás jogalapját megváltoztassák. Aztán jön a 3-as B alfejezet. Hát ezzel kapcsolatban nincsenek különösebb problémáink, viszont a négyes fejezetre ez nem igaz. Ugyanebben a helyzetben találjuk magunkat, mint amit az előbb említettem, hogy az előző évhez képest nehézségek vannak, és bizonyos frakciók egy-két apró növek, növelést kérnek, de közben teljes mértékben kihasználják a szocialisták a lehetséges mozgásteret. A szocialisták szeretnék felhasználni az összes rendelkezésre álló pénzösszeget. Az ötös fejezettel kapcsolatban úgy emlékszem, hogy nincsenek különösebb problémák. Szerintem ezt el tudjuk fogadni, tehát ezzel így tovább tudunk lépni, és azzal zárnám, hogy egy-két dolgot kiemelek. Mivel tudjuk, hogy a frakciók közötti vélemény, a frakciók véleménye nagyon eltér, érdemes meghallgatni a kollégákat, a kollégák álláspontját, és tovább kellene lépnünk a következő szakaszba. Két oldalú találkozókat kellene szervezni a koordinátorokkal, annak érdekében, hogy sikerüljön legalább a Költségvetési Bizottságon belül egy kompromisszumot kialakítani. Köszönöm. Köszönöm szépen a jelentéstevő összefoglalóját. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon megbízható összegzés volt a tárgyalásokról is. Az árnyék jelentéstevők itt vannak, és a koordinátok ülésen lehetőségük volt elmondani a véleményüket. Természetesen, ha még szót szeretnének kérni, úgy ezt megtehetik. Helga nem volt itt. Szeretne szót kérni most? vagy pedig majd a koordinátorok ülésén, de mivel még nem kapott lehetőséget arra, hogy elmondja a véleményét, most is megteheti ezt. Köszönöm. A Kutatási Szakbizottságnak is teljes jogú tagja vagyok, és mindig párhuzamosak ezek az ülések, ezért nem tudtam eljönni a, az ülésre, de egy kicsit hallgatom, hogy mi történt, és akkor utána fogalmazom meg a véleményemet. Álvaró kollégánk jelezte. Jól láttam, hogy szót szeretne kérni? Nem. Csak Édával kommunikáltam. Megnézem majd, hogy mennyi bilaterális beszélgetés alakul itt ki, és akkor utána nyilatkozom. Demande de parole. Más nem kér szót? Heider. Alvaro, Azért néztünk egymásra Alvaro képviselővel, mert a Koriátó ülésén ő elmondta részletesen a véleményét, de azt gondolom, egy kicsit el kéne mondanunk a frakciónak a Koriátó ülésén elhangzottakat is, egy rövidített formában ugyan, de mégis tájékoztatni kell őket empezado a responderle, me, me he cambiado al francés. Bueno. Franciául kezdtem el mondani a mondandómat, mivel az előttem felszólók és franciául beszéltek, tehát a koordinátorok zárt ajtók mögött egyeztettek. Én most azt gondolom, hogy jó lenne, ha nyíltan elmondanánk azt a frakció bizottságnak, illetve a szakbizottságnak, hogy a frakciók miért nyújtottak be különböző véleményeket. Minden frakció nyilatkozott az összes korábbi költségvetési vitánál, és ez egy hagyomány. Az Erasmus Mundus a lifelong learning, az életáltartó tanulás, a szociális párbeszéd, stb. A kutatási innovációk, illetve növekedési kezdeményezések az első fejezetben, ezekre mindig megpróbálunk több finanszírozást kapni. Több éven keresztül a frakcióban különböző politikai véleményeket követtünk, és nem fogadtuk el azt, hogy az új finanszírozási politikákat és igényeket a már meglévő intézkedéseknél csökkentések legyenek. Ez az egy a kategóriára ugyanúgy vonatkozik, mint a négyesre például. És amikor a pénzt visszatettük olyan projektekbe, amelyeket töröltünk azért, hogy másokra legyen elég finanszírozást, akkor problémák merültek fel, például az étrénél is, és mindig is elmondtuk azt, hogy ellenezzük azt, hogy projekteket törünk annak érdekében, hogy az itt finanszírozhassuk. Hogyha meg tudjuk ezt a pénzt találni másút, akkor ez rendben. Ha a hetes kutatási és keretprogramban a prioritásokat finanszírozni tudjuk, illetve a költségvetési soroknál, amelyeknél magas összegek szerepeltek, akkor itt nem úgymond fiktív összegekről van szó, hanem olyan összegekről, amelyeket elköltöttünk, és a négyes fejezetben ugyanezt tettük. Például Palesztina kapcsán ez a vita mindig megvan a parlamentben, hiszen a tanács nem javasolt elég nagy mértékű összeget, a parlament pedig a stabilitási eszközbe tett át pénzeket, illetve más programokat, és ezeket csökkentették, azért, mert út volt szükség finanszírozásra. Ez az általános megközelítése a szocialistáknak. Ez pedig azt jelenti, hogy amit mi kérünk, az az, hogy használjuk a rugalmassági eszközt, hiszen nincsenek eh, külön marzsjaink. Ez nem csak a szocialistákat érintő probléma, hanem azokból a politikákból adódik, amelyek mellett kiálltunk. Amikor a kifizetésekről van szó, akkor igaz az, hogy eh, sok időt töltöttünk a kifizetésekkel, és nagyon fontos, hogy kimondtuk azt, hogy ez prioritás, ne értsük ezt félre, fontos, hogy a kifizetések legyenek az Európai Parlament prioritása, és egészen eddig ez mindig is így volt. A parlamentnek küzdenie kell a tanácssal és a bizottsággal, ezért jelöltük ki a prioritásainkat. A kifizetési oldal rendkívül fontos. Viszont problémát is jelent, hogyha elég lenne a kivizetések mértéke, és a tanács megfelelő összegeket tenne le az asztalra. Képzeljük el, hogy mondjuk ez az ideális eset merül fel, akkor nem is lenne problémánk. És a prioritások kapcsán sem lennének problémák. Mint említettem, a kifizetések a prioritásunk, ezek gondot okoznak, és mindenki egyetért. A jövő héten találkozunk a bizottsággal és a tanácssal, és remélem, hogy majd egy olyan számot tudunk elérni, amiben meg tudunk állapodni. A parlament egészen eddig csak pletykákat hallott, és nem értettük meg eh, mindez, mindez ideig azt, hogy miért vannak ekkora különbségek. Reméljük, hogy a tanács el fogja magyarázni azt, hogy miért szerepelnek az adott számok bizonyos előjelzésekben, a, tanár, a bizottságnál más számok szerepelnek, ez pedig eh, nagy homályban van. A parlament prioritása továbbra is a kifizetések, illetve kötelezettségvállalások, és a kifizetések jelentik a problémát. Köszönöm szépen, Álvaro úr. Non, toujours pas. Très bien. Még mindig nem kér szót, rendben. <laughs> Ez között. Van-e még valaki, aki szeretne szót kérni? Nem, úgy tűnik. Remek. Ha így állunk, akkor kedves kollégák, azt javaslom, hogy itt fejezzük be a munkát, én felszabadítom önöket, a koordinátokat pedig arra kérem, hogy maradjanak a teremben. Mondják el nekem a koordinátorok, hogy szeretnének -e a tolmácsokkal együtt dolgozni tovább, vagy pedig elküldhetem a tolmácsokat. A tolmácsok kérem egyelőre maradjanak a teremben az árnyék, illetve a koordinátorokkal és munkatársaikkal megszakítjuk a munkát annak érdekében, hogy azok, akik nem vesznek részt a koordinátorok ülésén, elhagyhassák a termet, és néhány perc múlva folytatjuk a munkát, és döntünk majd arról, hogy milyen módon dolgozzunk tovább. Köszönöm.